Uh, good afternoon, colleagues. We will start our... Jó napot kívánok, kedves kollégák! El fogjuk kezdeni az ülésünket. Nagyon örülök, hogy újra láthatok mindenkit a nyári szünet után. Azt gondolom, hogy az új uh, politikai uh, ülésszak gyümölcsöző lesz, és mindenkinek a legjobbat kívánom az új évre. Most pedig el kell fogadnunk az első napirendi pont szerint a napirendet. Hogyha senki nem javasol ezen módosítást, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. A második napirendi pont a június 20-ai ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. Ehhez sem érkezett hozzászólás, ezért ezt is elfogadottnak tekintjük. A következő napi rendi pont az elnök bejelentései. Július 12-én a koordinátorok ajánlásai a következőek voltak. A 2018-as Nemzetközi Nőnap témája a következő lesz. Részvétel és a nők hozzáférése a médiához, az információs és kommunikációs technológiákhoz, illetve hatásuk arra, hogy hogyan lehet ezt eh, a nők felhatalmazására használni. Az Európai Unió alapjogi eh, kartájának eh, az uniós intézménykeretek között való végrehajtását az ALDE frakcióhoz utalták. Az UNCSW 62. ülését is az ALDE-hoz és a GUE-hoz rendelték, és Kozlovska és Koreza Bilt asszonyok fognak részt venni az ukrajnai parlament vonatkozó ülésén 2011. szeptemberében. A következő napirendi pont a női részvétel növelése a munkaerőpiacon, illetve az erről szóló workshop, amelyet a C osztály szervezett. Monika Lamanovát üdvözlöm, Jurova biztos asszony kabinetjéből érkezett, és ő tájékoztatni fog minket a bizottság javaslatairól, különösen a munka és a magánélet egyensúlyáról szóló irányelv kapcsán. És szeretném üdvözölni Burri professzort, illetve Antila doktort, akik eh, be fogják mutatni, hogy milyen eszközökkel eh, lehet eh, fellépni a kihívásokkal szemben, és hogy milyen munkaidő rendszerek léteznek. És Davaki asszony is itt van velünk, őt is arra kértük, hogy beszéljen erről a témáról. Most Monika Ladmanovának szeretnék szót adni, Vera Jurova biztos kabinetjéből érkezett. 15 perce van, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy eljöhettem ma önökhöz. És azért vagyok ma itt, mert szeretnénk megerősíteni azt, hogy a bizottság elkötelezett amellett, hogy a nők munkaerőpiaci részvételét növelje. Bizonyára mindenki számára ismerős a helyzet. A mai valóság az, hogy még mindig nem valósult meg az egyenlőség. A nők továbbra is alul reprezentáltak a munkaerőpiacon. A nők 65%-a foglalkoztatott, szemben a férfiak 75%-os értékével. És az egyenlőség kérdésén túl ez az erőforrás és a tehetség elpazarlását is jelenti, mert tudjuk, hogy a nők eh, több mint eh, 60%-ot képviselnek az egyetemeken. És ahogy Jurova asszony szokta mondani, az EU-ban vannak a legjobban képzett háziasszonyok. Ez ugyanakkor a munkaerőpiac kudarcát is jelenti, teljesen értelmetlen a jelenlegi demográfiai és társadalmi kontextusban. Tudjuk, hogy a társadalom egyre zsugorodik és egyre öregszik. 2008 óta a nők foglalkoztatási aránya csak kismértékben növekedett. A gazdasági veszteség, amelyet ez a probléma okoz, hatalmas. Nem fogok most számokkal dobálózni, bizonyára önök is tudják, de azért azt elmondom, hogy 370 milliárd euró veszteséget jelent ez évente. Ez nem csak az egyének jóléte szempontjából veszteség, hanem a közpénzeket, az állami költségvetéseket is károsítja, és ezt nem engedhetjük meg magunknak a továbbiakban. Azt is mindenki tudja, hogy megváltoztak az idők, kivételes időket élünk, és azt is tudjuk, hogy a munkavilága is megváltozott. A digitális forradalom lehetővé teszi, hogy új munkarendszerekben dolgozzunk, és megváltozott az is, hogy milyen kötelességei vannak egy munkavállalónak otthon, illetve a munkahelyen. Ezeknek a változásoknak a fényében a bizottság úgy döntött, hogy egy új szakpolitikát vezet be a dolgozó szülők és valamiféle gondozást végzők munka-magánélet egyensúlyának érdekében. Ez nagyon fontos a demográfiai fejlemények miatt is. Ez az új politika arra hivatott, hogy ösztönözze a munkavállalást, és lehetővé tegye a gazdasági ösztönzők miatt a munkaerőpiacon nem jelenlévő személy bekapcsolódását is. A különféle intézkedések, illetve az intézkedés hiányában a nők részvétel a munkaerőpiacon másképp fog alakulni, és a kutatások azt mutatják, hogy nagyon nagy változások előtt állunk, nem csak a gazdasági helyzet miatt, hanem a szociális kontextusban is. Ugyanis azok a személyek, akik jelen vannak a munkaerőpiacon, általában pozitívabban tekintenek saját életminőségükre. Tehát azok a nők, akik a munkaerőpiacon jelen vannak, általában pozitívabban értékelik az életminőségüket, mint azok a nők, akik nincsenek jelen a munkaerőpiacon. A végkövetkeztetés tehát az volt, hogy a politikának arra kell koncentrálni, hogy hogyan tudja a nőket a munkaerőpiacon tartani, és ösztönözni kell a munkaadókat is arra, hogy növeljék a munkaerő iránti keresletet, a gyerekgondozási lehetőségek javításával, a rugalmas munkaidő lehetővétételével és a gazdasági akadályok elhárításával is. A végkövetkeztetések fényében a bizottság tíz nem jogalkotási jellegű és egy jogalkotási jellegű intézkedés vezet be, és ezeknek a kombinációja fog változást hozni. Ahogy korábban már mondtam, itt arról van szó, hogy az új, modern eh, szabadsági eh, rendszereket kell eh, ösztönözni, a gondozási szolgálatokat kell javítani, és így kell lehetővé azt, hogy a második kereső is bekapcsolódjon a munkaerőpiacba. És az új politikával véleményünk szerint támogatjuk a tagállamokat a saját családpolitikai erőfeszítéseikben. Tisztában vagyunk azzal, hogy az európai keretet nem úgy alakították ki, hogy az a nemek közti egyenlőséget támogassa. Ezért mi most nagyobb rugalmasságot szeretnénk elérni, és támogatnánk azt, hogy a nemek között kiegyensúlyozottabban történjen a munka megosztás, mind a szülők, mind pedig a családtagokat gondozók esetében. Bizonyítékunk van arra például, hogyha az apák eh, több hétig eh, gondozzák egyedül a gyermeküket, akkor eh, jobb közeli kapcsolatuk lesz hosszú távon is a gyermekkel. És az apák, a férfiak puszta segítőből valódi kompetens szülővé válnak, és képesek lesznek arra, hogy a háztartási munkákat is elvégezzék. Fontos, hogy támogassuk a családokat, és ez a demográfiai fejlemények miatt is igen lényeges. Talán azt is tudják, hogy mi úgy döntöttünk, hogy a szülői szabadságról szóló irányelv mellett erre építünk, és a meglévő jogok mellé újakat is bevezetünk, a nők és a férfiak számára is. Az egyik az apák számára biztosít lehetőséget, hogy az újszülött mellett szülői szabadságra menjenek, a másik pedig egy családtag gondozása esetén ad erre lehetőséget. A jogalkotási javaslat mellett tíz nem jogalkotási jellegű kezdeményezést is indítottunk, annak érdekében, hogy megvédjük a munkavállalókat attól, hogy elbocsássák őket. Emellett a gondozói létesítmények, illetve az ösztönzők területén is ilyen intézkedéseket indítottunk. A vállalkozásokkal is együtt kell működnünk, és ösztönöznünk kell őket arra, hogy munkavállalói politikákat alakítsanak ki. Ez lehet például gyermekgondozási létesítmények létrehozása, vagy rugalmas munkaidő megteremtése. Különféle finanszírozási lehetőségeket kínálunk, a legjobb gyakorlatok megosztását szeretnénk elérni, és a jó példák megosztására platformot is szeretnénk létrehozni. Az európai szemeszter folyamatát is jobban szeretnénk kihasználni arra, hogy ennek a megfigyelési folyamatnak az alapján jobban át tudjuk programozni a meglévő finanszírozási lehetőségeket, főleg a meglévő infrastruktúra esetén. Szeretnénk eh, átkoncentrálni az európai eh, stratégiai beruházási alap, tehát az úgynevezett Juncker csomag forrásait a szociális beruházások területére. És végül, de nem utolsó sorban az adópolitikára is szeretnénk eh, koncentrálni és iránymutatást adni arra, hogy hogyan lehet ezt úgy alakítani, hogy ne csak az egykeresős családok számára legyen kedvező. Ez tehát a csomag rövid bevezetése. Én hiszek abban, hogy ez a megközelítés, ez a csomag, ez a szakpolitika az 21. századi európai életmód támogatására jött létre. Tudjuk, hogy ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni, és szükség van arra is, hogy a férfiak és nők egyaránt elköteleződjenek. Egy videót szeretnék mutatni önöknek, amelyet nemrég találtam meg, és nagyon nagy örömmel láttam ezt, mert ez azt mutatja, hogy különösen a férfiak új generációja szintén be kell, hogy vonodjon. A litván kosárlabda csapat edzőjéről van szó, ő egy sajtótájékoztatón beszél arról, hogy miért engedte el apasági szabadságra az egyik játékosát. Treneri, kaip vertinat, kad Augusto Lima išvažiavo serijos metu, gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip, kaip, kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo, paliko komandą? Kaip aš vertinu? Taip. Köszönöm. Nyilván hagytam menni, mondja az edző. Ha gyereke van fiatalember, akkor meg fogja érteni, hogy ez a legnagyobb életbeli tapasztalat a gyerek születése. Még a kosárlabda esetén is, hogyha azt szereti az ember, a legfontosabb a gyerek. A nézőknek Most mi a fontos? A sport, vagy a sportoló magánélete? Ö, majd, ha megértik, hogy milyen apává válni, akkor azt is megértik, hogy ez a legnagyobb élmény az életben. Ezer fokozatot el lehet érni a kosárlabdában, de apává válni az egyedi élmény. The quality, it was just a YouTube video, but you can found it yourself. Uh, Uh, I wish to all of us. Ez, ez most egy YouTube videó volt, mindenki maga is megnézheti otthon, és remélem, hogy ilyen férfiak vesznek körül majd minket a jövőben egyre többen. Köszönöm. Ami az előadást illeti, szakbizottságunk szorosan együttműködik a Jurova biztosasszonynal és kabinetjével, és nagy öröm számunkra, hogy most egy jogalkotási és több nem jogalkotási javaslat is megszületik. Ezek kapcsán szorosan együtt fogunk működni. Jó volt ez a meglepetés itt, hogy pont Litvániából sikerült egy jó példát szerezni. Korábban nagyon híres játékos volt, most inkább a Kaunas és Algiris csapatnak az edzőjeként ismert. És nagyszerű, hogyha egy sportoló kimondja, egy élsportoló is, hogy nincs nagyobb dolog az életben, mint ott lenni és apává válni, és részt venni a gyerekek felnevelésében. Sarunas Jasikevics ráadásul ö, van, ö, nem csak ö, a kosárlabda ö, területén híres, hanem mint munkaadó, mint jó munkaadó is híresé vált. Most Susanne Gújének adok szót az Ütrechti Egyetem képviseletében. Köszönöm a szót, és persze a meghívást, illetve ezt a már is nagyon izgalmas gondolatébresztő bevezetőt. Ha megengedik, akkor néhány diával illusztrálni mám, amit el szeretnék mondani. Én független szakértői minőségben vagyok itt, nem képviselek senkit, más személyeket, más szervezeteket, és az Európai Bizottság esély, nemi esélyegyenlőségi bizottságának koordinátoraként is működöm független szakértőként, és mondom, ilyen minőségemben először a munka és szabadidő egyensúlyával, aztán a bizottság irányelv tervezetével, ide vonatkozó irányelv tervezetével foglalkoznék részletesebben, majd értékelném a jelenlegi EU joganyagot a javaslat tükrében, és arról fogok néhány szót szólni, hogy mi zajlik jelenleg Hollandiában ezen a területen. Itt egy kicsit majd elmélyülnék a részletekben, és néhány következtetést is levonnék. Nos, ahogy ma már is hangzott, a 2654-es foglalkoztatási irányelvben szerepelt a work-life balance fogalom, először, és hozzá kapcsolódó ösztönzők. Azóta kibővült ez a csomag, és de ez volt az első olyan EU-s jogi vívmány, amely ezzel a témával foglalkozott. A nők és férfiak egyensú, egyenjogúsága a munkahelyen volt ennek a fő témája, és a közvetlen nemi alapú megkülönböztetéssel foglalkozott, amit az akkori és a hát korábbi esetek alapján az Európai Bírósági Gyakorlat alapján definiáltak. Például a, a záros ide végű szerződések nem meghosszabbítása terhesség esetén ez például tilossá vált ezáltal, és az nem közvetlen nemi diszkriminációról is rendelkezik a szöveg, például a, a szülői szabadság, a részmunkaidőre vonatkozó jogosultságok nem jogszerű alkalmazása kapcsán. A szabadságról való visszatérés, az agyasági szabadságról való visszatérés a munkahelyre témában, ugye az is megfogalmazódott azóta, hogy joga van a visszatérő kismamának szakmai továbbképződésre, és az anyasági szabadság nem lehet rövidebb 14 hétnél, a fizetett anyasági szabadság, és ez alatt az idő alatt nem lehet senkit sem elbocsátani, terhesség elejétől a terhesség végéig pedig a terhesanyát védelem illeti. Ezt az Európai Bíróság nagyon komolyan veszi azóta. Aztán megjelent 2010-ben a 18-as szülői szabadságról szóló rendelkezés, amely azt mondja ki, hogy legalább egy hónap jár évente a gyerek 8. évig, életkoráig, illetve, hogy fizetetlen szabadság ez ugyan, de a mennyisége, a minimális mennyisége vagy hossza az elő van írva. Aztán az önfoglalkoztatók, az önálló vállalkozók esetében is hasonló a rendelkezés, ott úgy fogalmaz a szöveg, hogy megfelelő anyasági segély folyosítására jogosult az illető legalább 14 hétig, és helyettesítésre, ideiglenes helyettesítésre, és a részmunkaidőről szóló irányelvet is ide beidézném, amely egy kicsit túl általánosan fogalmaz, de hát megfogalmazódott annak idején. Ez a jelenleg is érvényben levő joganyag. Most mit javasol ehhez képest az Európai Bizottság? Először is a javaslatok kiinduló pontja az volt, hogy a férfiakat is akarják ösztönözni, hogy vegyenek ki apasági szülői szabadságot, és nem csak a gyermek gondozása kapcsán, hanem kivehető legyen ez számukra rokon, beteg rokon gondozása céljából is. Aztán újdonság az is, hogy az apasági szabadságot a születéstől teszi függővé a jog, a házassági jogviszonytól függetlenül minimum 10 napban határozza meg, és lehetőséget ad férfiaknak is arra, hogy súlyos rokon, súlyos beteg rokon ápolására öt fizetett munkanap erejéig hiányozhasson az illető a munkahelyéről. Aztán változott a szülői szabadságra vonatkozó szabályozás is. Ugye ez individuális joggá, át nem ruházható joggá vált, négy hónapon át mindenképpen ilyen, ezután átruházható, de a gyermek 12 éves koráig minimum garantálni kell. Ennél hosszabb ideig is garantálható, a tagállam úgy dönt. És ezzel visszavonták a 2010-18-as irányelvet. Ráadásul, és ez talán a legfontosabb, megfelelő legalább a betegségi szabadság idején járó összegig jár az apasági, szülői és gondozói szabadság esetén is egyfajta juttatás. És ami pedig a rugalmas munkahelyi munkaidőt illeti, 12 éves korig nem csak a szülőknek, hanem a gondozóknak is lehetősége van több minta közül választaniuk lehet választani a távmunkát ilyen személyeknek alaphelyzetben, kérhetik a rugalmasabb munkaidőt, egyes dátumok, napok felszabadítását, illetve kérhetik munkahosszuk, napi munkaidőjük rövidítését. Ezeknek a kérése tehát jog a gondozás esetén is, és a munkaadó pedig ezt el kell, hogy fogadja, vagy ha nem tudja elfogadni, akkor azt jogszerűen indokolnia kell. Bizonyos korlátozások éppen ezért, bár tagállamilag különbözőek léteznek, és hogyha ez a szabadság akármilyen színen is vegyék ki, korlátozott idejű, akkor a, azt kivévő személynek biztosítani kell a jogot, hogy visszatérjen munka helyére, eredeti basztjára. De hát persze vannak speciális esetek, például, hogyha megváltoznak időközben a körülmények a szabadság ideje alatt, akkor újra szerződésre van szükség a munkadó és munkavállalók között, vagy ha például megszűnik a, a munkahely, vagy az az álláshely függetlenül a szemétől, munkahelyi okok miatt, akkor megfelelő kompenzációra van szükség, és aki rugalmas munkaidőt kért, azt védeni kell az elbocsátással szemben, és egyéb hátrány sem érheti. És hogyha valakit mégis elbocsátanak, mert mondjuk a munkahelye maga megszűnt, akkor az erre vonatkozó okokat részletesen fel kell tüntetni, indokolni kell, és kártérítés jár. Ez tehát a bizottsági javaslata. Röviden értékelném ezt a javaslatot. Szerintem fontos továbbra lépést jelent, mert, és ezt üdvözölhetjük, amiatt, hogy a férfiaknak több családi szerepet tesz lehetővé az apasági szabadság szabályozásával, a gondozói szabadság kiterjesztése a férfiakra ugyancsak újdonság, ez egyelőre minden tagállamban nem létezik, különösen nem a fizetett változat, a fizetett szabadság. Új elem ebben a rendszerben, hogy ez a jog egyéni, individuális joggá vált, illetve, hogy a rugalmas munkaidő is kérhető, illetve tárgyalás tárgyát kell, hogy képezze a munkadóval. a terhességre és anyasági szabadságra vonatkozó szabályok változatlanok maradnának. Meglepett ugyanakkor, hogy nem hivatkozik ez a javaslat a CEDAV megállapodásra, az ENSZ nők elleni diszkrimináció ellenes konvenciójára, pedig ez fontos lett volna, még ha nem is írta alá az Európai Unió, mint hivatkozási pont, azért kéne, hogy szerepeljen a szövegben a tagállamok számára megfontolandó tényezőként. Aztán 2016-ban volt egy eset, ahol az Európai Bizottság a nemi sztereotípiákról kommunikált, és jó lenne, hogyha erre is hivatkozna az a javaslat, az általános nemi sztereotípiák elleni szóval meg kéne itt idézni. Továbbra is nagyon rövid a gondozói szabadság, biztos, hogy évenként öt nap egy valóban súlyos beteg ápolására hát nem sokat ér. És kritika még az, hogy ezt a rugalmas munkaidőt kérni kell, tehát joga van a munkavállalónak kérni ezt, de nincs joga feltétlenül megkapni még az ideiglenes munkaidő csökkentés esetében sem. Ami pedig a jogalapot illeti, nincs a szövegben hivatkozás a, a szociális és nyugdíj jogokra, már pedig ugye a munkaidő csökkenésével kapcsolatban ezt is meg kellene fogalmazni. De ha elfogadják ezt a javaslatot jelenlegi formájában, Hollandiában, akkor a következő történne. Bár van Hollandiában apasági szabadság, de akkor ennek a körehatája kitágulna, tehát ez egy előrelépés lenne. Hollandiában jelenleg nincsen fizetett szülői szabadság, legalábbis a közágazatban és a kollektív szerződésekben újdonság lenne, tehát Hollandiában ez fizetetté válna a szülői szabadság. Ami a gondozói szabadságot illeti, a holland szabályozás megengedőbb, évente 10 napot lehet kérni a fizetés 70%-ának folyosítása mellett, ez tehát nem javulna és nálunk létezik hosszú távú, bár fizetetlen gondozói szabadság, ami heti 6 óra, és Hollandiában az is érdekes, hogy nem csak a családtagok kaphatnak ilyen jogcímen gondozói szabadságot, hanem bárki, akit ezzel a feladattal megbíz a család. Ami a rugalmas munkaidőt illeti, Hollandiában az ide vonatkozó jogszabály részletezőbb, mint ez az európai javaslat. Időszakokra, órákra, idő heti időrendre és munkahelyre vonatkozó an és a tíz munkásnál többet és kevesebbet alkalmazókra vonatkozóan külön léteznek szabályok. Ami a napi munkaidőt illeti, a munkaadónak ö, ö, meg kell adnia, ha csak erre súlyos üzleti ellenérdek nem kényszeríti a munkaidőcsökkentést, ha azt a dolgozó kéri. Tehát itt Hollandiában több szabály vonatkozik erre, bár arra is több szabály vonatkozik, hogy a munkaadó mikor tagadhatja meg a munkaidő csökkentésére irányuló kérést. Tehát ez egy cizelláltabb szabályozás, mint az európai. Összességében ez egy lassan előre haladó de jó irányba mutató törvényjavaslat. Ha ez megszületik, akkor az jelenleg érvényes szülői szabadságra vonatkozó szabályt vissza kell vonni, hiszen a két dolog összeegyeztethetetlen. Más irányelveket is módosítani kell, vagy visszavonni, hogy megmaradjon a jogegysége. És mivel ez a javaslat az a terhes anyákra, anyasági szabadság nem vonatkozik, azokat nem érinteni. Különösen a fizetettség, a gondozói szabadság és a rugalmas munkaidő tekintetében, tehát sok újdonságot tartalmaz a javaslat, és összeurópai kontextusban különösen fontos, meg hát egy öregedő európai társadalom tükrében, nagyon szükséges is, hogy kiszélesítsük azoknak a körét, akik gondozói tevékenységet láthatnak el, adott esetben munkaidejük terhére, és adott esetben fizetett módon. Köszönöm szépen! Thank you very much, uh, Professor Slandbury, for your presentation. Köszönjük professzor asszony az előadását. Most Attila uh, doktornőnek adom meg a szót, Jöveszkolai Egyetemről érkezett. Yes, thank you. Uh, uh, I would also like to thank for this great opportunity to... Köszönöm. És köszönöm ezt a lehetőséget, hogy ismertethetem a kutatásaink eredményét. Empirikus adatokra támaszkodik a kutatás nagy részt. A jelentés, illetve a kutatás eh, az alapvetően arról szól, hogy hogyan valósul meg a eh, munkahelyi magánélet közti egyensúly, eh, és megint csak eltérőek a tények, tapasztalatok Európában a legújabb európai munkakörülmények felmérést fogom használni, felhasználni. Egyre fontosabb a munkaidő és a munkahely ezekben a munkavégzésről, foglalkoztatásról szóló elemzésekben és az ezekről szóló nyilvános vitában. Egy posztindustriális, általában szolgáltatás alapú gazdaságban élünk, ahol a munkaerő rugalmasabban használható. Nyilván a rugalmasság fontos eleme a munkaidő, tehát a posztindustriális munkaidő viszonyok magukba foglalják a kollektív normák szabályozását, a munkaidő típusainak és hosszának sokszínűségét. Thank you. Az előző uh, szlájdot kérném még vissza. Nos, a munka idő és a munkavégzés helye az fontos kapcsolatban van a rugalmassággal. A rugalmasság az nem mindig azt jelenti, hogy családbarát. Ki számára rugalmas? Mert van olyan, hogy a munkáltató írja elő a rugalmasságot, ami általában családellenes munkaórákat jelent, és ezzel nehezen valósul meg az egyensúly a munkaidő és a magánélet között. Amikor a munkaidőről beszélünk, akkor általában egy témára koncentrálunk, a munkaidő egy aspektusára, és ez általában a munkaidő hossza. Ugyanakkor a mi megközelítésünk az ennél szélesebb, mert mi egyrészt az idősíkot vizsgáljuk, másrészt pedig a térbeli munkavégzést, hogy hol történik a munkavégzés. E, itt alapvetően ez az elkülönítés és az ezekhez kapcsolódó rugalmasság e, kiadnak bizonyos sémákat, és a, az országok között e szerint is vannak különbségek, hogy mely e, dimenzióban valósul meg a rugalmasság. E, ráadásul eltérően valósul meg a rugalmasság a különböző munkavállalói csoportok vonatkozásában is. Amikor a munkaidő rugalmasságának, időbeli rugalmasságáról beszélünk, akkor eh, a munkaidő hosszáról, annak eh, időzítéséről eh, van szó. Ugye 24 órás társadalomban élünk, a tempója a munkának szintén nagyon fontos a gyakorlatban. Ez azt jelenti, hogy mennyire az idő nyomása alatt dolgoznak a munkavállalók, és a legfontosabb eh, aspektusa ennek a flexibilitási tényezőnek az autonómiája a munkavállalónak. Önmagában is fontos, hogy van-e a munkavállalónak autonómiája, de valójában ez arra is jó, hogy kiszűrje a hosszú munkaidő vagy a családellenes munkabeosztás eh, eh, okozta problémákat. Ami pedig a térbeli eh, rugalmasságot eh, illeti, az eh, a, munka helyvég, a munkavégzés helyét jelenti azt, hogy otthon vagy máshol kell -e dolgozni. A legújabb európai munkakörülmények felmérés a következőképpen lett felmérve, 35 ezer munkavállalóval készítettek felmérést, és ebb en, ez a felmérés, ennek a felmérésnek egy része, az konkrétan a munkaidőre vonatkozik, illetve a munka és magánélet összeegyeztethetőségére, családi élet összeegyeztethetőségére. És arra kérdeztek rá, hogy mennyire e, illik bele a munkaidő a családi kötelezettségekbe, illetve mennyire egyeztethetőek ezek össze. És e, a válaszok pedig lehettek az egyáltalán nemtől a nagyon jól illeszkedikig terjedően négyes skálán. E, itt ez a térkép azt mutatja, hogy hol illeszkedik legjobban a munkaidő a családi élet igényeihez. Nagyon könnyű értelmezni ezt a térképet, és remélem, hogy látják önök is. Nem annyira élesek itt a színek, de az értelmezés az elég könnyű. Minél sötétebb a térkép, annál jobb az összeegyeztethetősége a munka munkának a családi élettel. A skandináv országokban nem eh, meglepő módon jól összeegyeztetett a munka és a családi élet, és ezzel elégedettek a munkavállalók is. Eh, sokan mondták azt, hogy nagyon elégedettek az összeegyeztethetőséggel, és aztán vannak eh, bizonyos közép-európai országok is, amelyek jó eredményt érnek el, Ausztria és Csehország. Érdekes az, hogy bizonyos liberálisnak ismert országok, Nagy-Britannia és Írország is elég jó eredményeket értek el. Máshol a túlvégén a spektrumnak a dél-európai országok, Portugália és Olaszország állnak, ahol kevesebb, mint negyede a hozzászólóknak, a, kitölt, a felmérés kitöltőinek mondták azt, hogy jól illeszthető össze a munka a családi élettel. Emellett a felmérés tartalmazott adatokat a nők munkavégzésére, és azt látjuk, hogy a legmagasabb a nők munkavégzési aránya, foglalkoztatottsága Svédországban, Dániában, Németországban, Hollandiában, eh, Ausztriában, Finnországban, Nagy-Britanniában. És hogyha megnézzük ezt a térképet újra, akkor azt látjuk, hogy eh, ezekben az országokban eh, erős a korreláció a munka és család élet összeegyeztethetősége, illetve a női foglalkoztatottság között nézzük az előző, kérem, ugorjunk vissza egyet. Ez az ábra. Ugyanezeket az eredményeket tartalmazza, mint a térkép. Itt klaszterekbe, öt klaszterbe szedtem az országokat. E, kontinentális országok, Írország, Nagy-Britannia, keleti országok, dél, déli és skandináv, e, úgy látjuk, hogy e, Skandináviában és az úgy liberálisnak elkönyvelt országokban jó ez az egyensúly, és aztán meglátjuk majd hamarosan, hogy a munkaidőben milyen eltérések vannak a különböző országcsoport típusok között. Most Elválasztjuk tehát a különböző dimenzióit a munkaidőnek, ahogy arról már beszéltem, a munkaidő hossza, a, annak időzítése, annak tempója, mármint hogy mennyire keményen kell dolgozni, és egyéb aspektusok. Ez az ábra azt mutatja, hogy ezek a dimenziók hogyan változnak a különböző országcsoportok között. Hogyha a skandináv országokat nézzük, mondjuk legyen ez a referencia, akkor azt látjuk, hogy Skandináviában az átlag alatti a családdal nehezen összeegyeztethető órák száma, az autonómia az magas, és nem túl nagy a munkaidőre nehezedő nyomás, illetve a munkahely rugalmassága is megfelelő, és ez együtt ad ki egy jó családi élet és munka összeegyeztethetőséget. Ha meg ezt mindezt összehasonlítjuk az európai, a kelet-európai változattal, akkor azt látjuk, hogy az autonómia jóval kisebb az átlaghoz képest, és eh, a déli eh, rendszerben, a déli európai országokban pedig szintén alacsony az autonómia, viszont a családdal összeegyeztethetetlen, nehezen összeegyeztethető munka beosztás az gyakori. Nézzük tehát az eredményeket. Ott azt látjuk, hogy, hogy mindez hogyan korrelál a családi élettel való összeegyeztetőséggel. Elég könnyű ezt is értelmezni, ezt az ábrát. Minél hosszabb az, áll, az oszlop, annál károsabb a hatás. Tehát nyilvánvaló, hogy a család életen ezen összeegyeztethető munkabeosztása, hogy látjuk, az unsocial hours az nem, nem egy pozitív dolog. Az autonómia az pozitív hatással jár, ahogy azt már mondtam. A munkaidő szorítottsága, illetve az, hogy mennyire eh, stresszes a munkaidő, az megint eh, negatívan járul hozzá az egyensúlyhoz. Nyilván a munkaidő hossza is, hogy minél többet kell dolgozni, annál eh, nehezebben összeegyeztethető az adott munkahely a családi élettel. Szintén érdekes az, hogy eh, a eh, munkahely rugalmassága is negatívan viszonyul a családdal való összeegyeztethetőséghez. Ez azért van, mert minél mobilabb egy munkahely, annál több helyen kell az adott személynek eh, dolgoznia, és ez nyilván rontja a családi élettel való összeegyeztethetőséget. Tehát eh, a munkahely rugalmassága az magában foglalhatja azt, hogy otthonról végezheti el a munkát. Eh, korábbi kutatásokban láttunk különbséget nőkre, férfiak, nők és férfiak között. E, a nők általában azért dolgoznának otthon, hogy e, A nők általában a családdal való összeegyeztethetőség miatt e, választják ezt a férfiak pedig azért, hogy jobban koncentrálhassanak a munkára. Most akkor foglaljuk össze ezt a tanulmányt, ahogy azt említettem, a munkaidő az egy többdimenziós jelenség, és fel kell tenni a kérdést, hogy a rugalmasság az kinek a számára jelent rugalmasságot. És meglepő különbségeket láttunk országok, országcsoportok között. Tudjuk azt, hogy a jogszabályok, illetve a kollektív szerződések elterjedtsége itt egy jelentős tétel, de a kulturális különbségek és attitűdök is eh, fontos tényezőt jelentenek, a kulturális normák eh, határozzák meg azt, hogy ki az, aki eh, úgy érzi, hogy ő neki jogosultsága van, vagy lehet családbarát munkaidőbeosztáshoz. Köszönöm. Köszönjük Timo Antillának a és most pedig Konstantin Adavákének adom meg a szót. Uh, good afternoon. Jó napot kívánok én is mindenkinek, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Sajnos, mivel én vagyok az utolsó hozzászóló, két uh, kiváló szakértő után uh, szólok hozzá, akik már uh, nagyon sok mindent elmondtak. Néhány diám így feleslegesé válik, mert nem tudtam előre, hogy a többiek miről fognak beszélni. Minden esetre arra a kapcsolatra fogok koncentrálni, amely a családpolitika és a munka és magánélet egyensúlya között van. A parlament nőjogi szakbizottságában beszéltem már erről. Remélem, hogy új dimenziókat is felvillanthatok itt. Kérem a következő diát. Illetve most egyet átugrottunk. Még egyet. Is not bad. Az egyik diámat nem látom, a bevezetést. De itt is van, megvan. Köszönöm. Tehát az Európai Unióban remekül dokumentált a demográfiai probléma. Három párhuzamos válság van jelenleg is. A gazdasági, a demográfiai és a menekült válság. A migrációról most nem fogok beszélni, az itt most nem releváns. A termékenységet befolyásolják az egyedi körülmények, de a gazdasági, családi és munkaügyi politikák is. Ezen kívül hat erre a hozzáállás, a reproduktív technológiák elterjedése, illetve az intézményi összetétel. A termékenységi ráták az Európai Unióban csökkennek, de nincs egyértelmű oksági kapcsolat a válság mértéke, illetve a termékenységi trendek között. Például a recessziótól és a megszorító intézkedésektől sújtott országokban, például Görögországban ez a trend megfordult, Olaszországban és Portugáliában pedig nem egyértelmű, hogy a válság hatással volt-e a termékenységi rátákra. Talán így már érthető, hogy miért annyira nehéz szétválasztani egymástól a különböző tényezőket, amelyek hozzájárulnak az emberek reproduktív magatartásához. Ebben az esetben lehet, hogy a katolikus egyház áll a háttérben, legalábbis Olaszország és Portugália esetében. és ezért nem csökkent a termékenység. Ami viszont egyértelmű azok szerint, akik empirikus vizsgálatokat folytattak, hogy egyértelmű kapcsolat van a munkanélküliség, illetve az első szülések rátája között. A munkanélküliek eh, tehát másképpen döntenek eh, a gyermekvállalásról a munkanélküliségük miatt. Eh, azt hiszem, hogy ez érthető. Másrésztről egyes európai tagállamok megpróbálják megerősíteni a hagyományos családpolitikát, és próbálnak szembe menni a trendekkel, befogadó politikákat határoznak meg amelyek tükrözik a család struktúrában bekövetkezett változásokat. Magyarország esetében például a családot még mindig úgy határozzák meg, mint egy heteroszexuális párt, amelynek gyermekei vannak. Fontos ezen kívül megvizsgálni azt, hogy a nem hagyományos családpolitika, például a nők megnövekedett részvétele a munkaerőpiacon, illetve a nők gondozásban, a férfiak gondozásban való részvétele esetében hogyan változik a termékenység. Itt azt láthatjuk, hogy általában azok az országok, amelyek megpróbálják ösztönözni a termékenységet, végső soron megvalósul a háztartási munkák egyenlőbb megoszlása. A következő diát kérem. Az egyel ezelőttit. Köszönöm. Egy 24 országban végzett vizsgálat megmutatta, hogy minél inkább a nemek közti egyenlőség irányába mutat a környezet, annál inkább egyenlően oszlik meg a nem fizetett munka, vagyis a gyermekgondozás és a házi munka. Ezen kívül a nők munkaerőpiaci részvétele egyre növekedett az utóbbi időben. Természetesen csak kismértékben, ahogy azt az előbb is mondtam. És a magasabb termékenységi ráta mindig a munka és magánélet egyensúlyának javítását célzó politikák eredménye. A munka és magánélet egyensúlyának a lehetőségeit úgy lehet megteremteni, hogyha gyermekgondozási létesítményeket üzemeltetünk, rugalmas munkavállalási lehetőségeket adunk, és a szülői szabadságokat kiterjesztjük és rugalmasabbá tesszük. Így egyelőbbé válik a munkamegoszlás a női foglalkoztatottság és a megszorítások. A nők munkavállalásának növekedése, és itt most a zöld könyvre utalok, amelynek címe a demográfiai változás elleni fellépés. 2007 óta a részmunkaidős foglalkoztatás, a csökkent munkaidő, a beszűkült lehetőségek, csökkenő bérek. Számos uniós országban megtörténtek, mégpedig a megszorító intézkedések miatt. A nők munkavállalási nehézségei növelték a bizonytalanság érzését, és ezért érthető, hogy ha ezek a körülmények még nem is hatottak ki a termékenységi rátákra bizonyos országokban, ez hamarosan mégiscsak be fog következni. Nagyon lényeges, hogy a munka és magánélet egyensúlya attól függetlenül kihat az emberek életére, hogy ők hagyományos családokban élnek-e, vagy egyedülálló szülők, vagy más típusú családban élnek. A következő diát kérem. Hogyan kapcsolódik össze a család és a foglalkoztatás politika? És hogyan lehet kombinálni ezeket a szakpolitikákat a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésére? Ahogy azt már említettem, különféle rendszerek vannak érvényben az egyes tagállamokban. És máshogy osztják meg a tipológiát is. Most arra fogok koncentrálni, hogy mit tekintünk munka és magánélet egyensúlyának. Ez azt jelenti, hogy az olyan prioritások, amelyek a munkához kapcsolódnak, ideértve a foglalkoztatást és a karriertevékenységeket, illetve a szabadidő, személyes fejlődés és családi kötelességek területére tartozó prioritások kiegyensúlyozott megoszlása. a nem, illetve a háztartás jellegzetességeinek interakciója Eh, ahhoz vezet, eh, hogy a foglalkoztatást, a munkát eh, a nem fizetett házi munkával és gondozási tevékenységgel kell kiegyensúlyozni. 2015-ben készült egy tanulmány, Fernández készítette ezt, sajnos nem tudom helyesen kiejteni ezt a nevet, mondja az előadó, és ebben a tanulmányban bevezettek egy munka és magánélet egyensúlyára vonatkozó indexet, amely tartalmazza a munkaidőt, a rendszerességet és a munkastruktúrát. Dánia és Svédország van az élvonalban, Szlovákia és Görögország pedig a legalacsonyabb értéket érte el. A munka és magánélet egyensúlyát érték már bírálatok is, főleg azért, mert ez valójában nem vonatkoztatható valamennyi társadalmi rétegre. Ez főleg a közép- vagy felső középosztály beli családokra vonatkoztatható. Viszont ha befogadó típusú politikákat szeretnénk létrehozni, akkor több adatra lenne szükség a kiszolgáltatottabb társadalmi csoportokról, mert ők valószínűleg a munkahelyen is kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. Tehát sokkal több adatra lenne szükségünk ahhoz, hogy olyan politikákat tudjunk kialakítani, amelyek ezt a munka és magánélet közötti egyensúlyt mindenki számára lehetővé teszik. A szabadságok kérdéséről nem fogok sokat beszélni, mert erről egy fantasztikus előadást hallhattunk, de azt szeretném kihangsúlyozni, hogy fontos szem előtt tartani azt, hogy amikor a szabadságolásról beszélünk, ami egy központi fontosságú politikai eszköz, akkor mindig el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen szintű a fizetés, milyen hosszú ideig tart ez a szabadság, ki jogosult ezt igénybe venni, mert ez nagy mértékben változik. Most nem fogok a várandós munkavállalókról beszélni, ugyanis róluk is szól egy irányelv. De szeretnék valamit hozzátenni, valamit, ami eszembe jutott, amikor a kollégát hallgattam az imént. Nagyon pozitív lépésnek tűnik ez, de elgondolkodtam azon, hogy látható a különbség a szülői szabadság, illetve a gondozási szabadság között. És itt egyértelműbb a kapcsolat a demográfiai prioritásokkal. Amikor látjuk, hogy mennyi intézkedést tettek a szülői szabadságra vonatkozó irányával kapcsolatban, és hogy mennyit fejlődött ez, mert igenis nagy utat járt be ez az irányelv, és ez egy remek előrelépés, ezt mind nagyra értékeljük. De ami a gondozási szabadságot illeti, ott nem történt sok minden, és ez azért van, mert itt nincs kapcsolat Európa jövőjével, az új generációval, itt inkább az, arról a teherről van szó, amelyet az idősek jelentenek. Azt hiszem, hogy ez sajnálatos, ennél sokkal többet kellene tennünk és ennek van még egy oka, az európai polgárok nem csak szülők, hanem nagyon sokan egyedülállók is, és nekik is joguk van arra, hogy a szeretteikről gondoskodjanak, akkor is, hogyha ezek a szeretteik már nem gyerekek. A demográfiai és családpolitikák tehát így kapcsolódnak össze. Yes the care. Ami a gyermekgondozási létesítményeket illeti, nem tudom eléggé kihangsúlyozni, hogy mekkora szükség van ezekre a szolgáltatásokra. Hogyha nincs elég ilyen létesítmény, akkor az károsan hathat a nők helyzetére. Túl sokáig tarthat az ő szabadságolásuk, és ez befolyásolja a háztartási munka és a gondozási feladatok megoszlását is. Tehát ezeknek a szolgáltatásoknak rendelkezésre kell állniuk, és az északi országok példája is mutatja, hogy ezek a rendszerek, illetve az ilyen szolgáltatások megléte milyen hatással van a nők munkaerőpiaci részvételére. És láthattuk az ellenkezőjét is, amikor a megszorító intézkedések miatt ezek a szolgáltatások csökkentek, akkor az mennyire káros volt a nő munkaerőpiaci részvételére. A következő diát kérem. A rugalmas munka az egy élő kard, ugyanis autonómiát és kontrollt biztosít, de ez a munka és a magánélet egyensúlyát is befolyásolhatja. Tehát a rugalmas munkaidőben dolgozó munkavállalók időt takarítanak, megélvezik azt, hogy ez kényelmes számukra, jobb a termelékenységük, és kevésbé akarnak munkahelyet váltani. A technológia ebben is segítséget nyújt, de emellett elmossa a határt a munka és a magánélet között tehát eh, állandóan be vagyunk jelentkezve a számítógépünkbe. Ezért nincsen határa annak, hogy mikor kezdődik és mikor ér véget a munkaidő. A munkavállalónak eh, nagyon eh, fegyelmezetnek kell lennie ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni. A munkahelyi kultúra hatással van a rugalmas munkaidő gyakorlataira, ugyanis lehet itt is rendszeres munkaidőt bevezetni és ez különösen káros lehet a nők esetében. A, amiatt, hogy a gondozás többnyire nemi alapon dől el. Tehát például, amikor a nőknek kell elmenniük a gyerekért az iskolába, akkor a rugalmas munkaidő számukra káros lehet, mert nem tudnak ezzel megbírkozni, és így nagyon stresszesé válhatnak. A vezető szerepekben való nő jelenlét szintén összekapcsolódik a rugalmassággal, a támogató munkahelyi környezettel és jobb munka-magánélet egyensúlyjal. A domináns munkahelyi kultúra a hagyományos heteroszexuális családot veszi alapul, és erre alapozza az egyensúly követelményeit is. Az egyes munkavállalók máshol tarthatnak a családalapítás folyamatában. Lehet, hogy a fiatalok késletetnék a családalapítást, az idősebbek pedig tovább akarnának a munkaerőpiacon maradni, a rugalmasság lehetővé teszi ezt is. A kultúra, illetve az ideológiák szintén olyan tényezők, amelyek befolyásolják az emberek attitűdjét, viszont ezekre mostanáig nem figyeltünk eléggé. Az szerte létező családpolitikák változatosságát nem csak az egyedi preferenciák alakították, hanem a gazdasági és demográfiai jellegzetességek is. És természetesen ideértendő a kulturális befolyás is. A fizetetlen munka sokfélesége sokszor etnikai vagy osztály alapon zajlik. Néhány végkövetkeztetést mondanék. A munka-magánélet egyensúlya mögötti indoklás az volt, hogy a demográfiai problémát megoldjuk, növeljük gazdasági szempontból a munkaerő mennyiségét, és javítsuk a jóléti állam fenntartatóságát. A termékenység mind a gazdasági tényezőkkel, mind pedig a munkahely biztonsággal összekapcsolódik, de a családon belüli munkamegosztás is hatással van rá. A munka-magánélet egyensúlyra vonatkozó politikák jelentős változatosságot mutatnak nemzeti szinten. És erre nem figyelünk eléggé. Az attitűdöknek és szerepeknek meg kell változniuk, nagyobb nemek közti egyenlőséget kell megvalósítani, és egy új apasági modellt kell ösztönözni, az apai szabadság és szülői szabadság ebben segíteni fog. A szakpolitikának el kell ismernie és figyelembe kell vennie az eltérő igényeket és körülményeket. A sikeresebb politikák azok, amelyek keresőként és gondozóként is tekintenek az egyénekre. Például az északi országokban ez így van. A nem kérdését nem lehet önmagában figyelembe venni. Az, az társadalmi osztályhoz való tartozással összhangban kell ezt figyelembe venni. És mindenfajta egyenlőtlenséget kezelni kell, nem csak az anyagi javakban való egyenlőtlenséget, hanem a korlátozott képességek és lehetőségek egyenlőtlenségét, és azt, hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Ezen kívül nagyobb hangsúlyt kell fektetni a nők részvételére. Végül pedig azt szeretném elmondani, hogy a munka-magánélet egyensúly általában a munkát helyezi az első helyre. Azt gondolom, hogy itt az ideje annak, és remélem, hogy nagyon hamar ez be is fog következni, hogy inkább a másodikra, a magánéletre helyezzük a hangsúlyt. Köszönöm szépen! Uh, Köszönjük szépen, Pastenka asszony. Most akkor a képviselő ki a szó. Renár asszony először. Köszönöm, rövid megjegyzésem lenne minden előadóhoz. Köszönöm nekik ezeket az átfogó, magas szintű előadásokat. Az egyes részleteket még emésztem, de az biztos, hogy ez a mai meghallgatás nagyon érdekes. Bár a tagállami nemzeti parlamentekben is lenne ilyen lehetőség és ilyen előadások, ilyen tudományos megalapozottságú előadások. Dava, Dava kiasszonyhoz. Miközben szinte minden egyet értettem, különösen érdekesnek találtam az utolsó mondatát, amikor azt mondta, hogy a munka nem áll ellentétben az élettel. Az élet része. Semmi negatív nincs benne. Liberálisként én mindig ezért harcoltam, ahogy a másik előadónk is kifejezte ezt, hogy emberi lényként a munka igenis a boldogságom része, választhassak, hogy mikor, mivel teszem magam boldoggá. A pénzkeresésben sincs semmi rossz. Tetszik ez a megközelítés, amely azt mondja, hogy amikor azt mondja, hogy azok a nők, akik részt vesznek a munkaerőpiacon, a munkával, azok általában teljesebb életet élnek. Ugye az USA alkotmányában ott van a boldogság keresésének szabadsága. Ezt lehet másképp is megfogalmazni, mint Európában másképp fogalmazunk, de egy biztos, hogy minden három előadásból kiderült, hogy társadalmi változásokra van szükség. Lehet, hogy megfogalmazunk majd a végén egy új európai típusú életformán. Uh, thank you, Ms. Linder. Do you want to answer now? Yes. Kíván erre válaszolni előadónk? Igen, lehet egyből. Köszönöm. Először tisztázzuk. A munka igenis nagyon, nagyon komoly érték, és hát én egész életemben dolgozó nő voltam, amióta csak megszereztem a diplomát, tudom, mit jelent az, hogyha az embernek egy, egy jó állása, valami szeret, olyan szakmája van. Nem tudom persze, hogy ugyanezt mondanám-e, hogyha nulla órás szerződéssel alkalmaztak volna, és a, amit a kolléganő mondott, az csak azt erősíti, amit én is próbáltam mondani. A munka és család élet összeegyeztethetősége eleve csak a middle class, a középosztálybeli nőknél merül föl, mint kérdés. És sok irodalom is leszögezi ezt, hogy a, munkahely és a élet egyensúlya, és az ide vonatkozó politikák között különbséget kell tenni. A work-life balance és a work-life balance policies, és mi itt ugye az utóbbival foglalkozunk, két különböző dolog. Tehát ha nekem nulla órás szerződésem lenne, akkor nem biztos, hogy boldog lennék, sőt azt hiszem nagyon aggódnék, hogy miből fogom eltartani magam, meg a családomat. Tehát eh, ebben az esetben abszolút nem beszélhetnénk egyensúlyról. De azzal egyetértek, hogyha van valakinek képességek, végzettsége, képzettsége, és ezeket kamatoztathatja, az nagyszerű dolog. Ez lenne a pozitív outputja a politikáinknak. De jó lenne, hogy ha sokan éreznék így, ahogy a kolléganő, de ez még korán sem mindenkit ért el ez a lehetőség. Márten úr? Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a három előadónak a három érdekes előadást, és egymást jól kiegészítették ezek. Lenne egy központi globális kérdésem, amire nem válaszoltak még, és mindhármójukhoz kérdés. Ez én egy dolgozó férfi vagyok, nekem nem gond éjjel-nappal dolgozni, szombaton-vasárnap dolgozni. Ez mind személyesen döntem el, hogy mit csinálok. Férfiként itt Brüsszelben, amikor itt vagyok, akkor a feleségem vigyáz a gyerekekre. És ahhoz, hogy hitelessé váljon, amit mondok, elmondanám, hogy idős korom ellenére én nem régóta vagyok apuka, kicsik a gyerekeim, de ritkán látni ezt a mintát. Jogalkotó is vagyok, és egy kicsit kilógok itt. A jelenlegi jogszabály az ilyen esetekkel, mint én, nem tud mit kezdeni. A tagállamokban és európai szinten is ki kéne már alakítani azt a szegmest, amit a nőnek szánunk, a női szerepnek. Önök az anyasági, apasági szabadságról is beszéltek, de a jelenlegi megközelítés az, hogy egy nőjogi bizottságban ülünk eleve, ez egy téves megközelítés, ugye férfi jogi bizottság nincs. Emberekről kéne beszélni, emberi jogokról, legyen minden lehetőség ugyanolyan a közéletben, a magánéletben. Van, ahol már ezt megközelítik, a munkaerő világában se legyen megkülönböztetés semmilyen. A bérek különbségéről sajnos beszélünk. De ugyanúgy otthon maradhasson egy nő, meg egy férfi otthon, és választhasson úgy, hogy munkahelyett a családjával foglalkozik inkább. És ennek ne legyen semmiféle fizetésbeli kihatása. Jó, a biológiai különbségek megmaradnak, a nő szüli a gyereket, de ezen kívül és három gondolat nagyon jó volt ezekben az előadásokban, hogy a politikánk kiinduló pontját kéne megváltoztatni, mindig a nők jogairól beszélünk, a nők egyenjogúságáról, a munkahelyi hely, helyükről, fizetésükről. Beszéljünk az emberek jogairól. Évszázadok óta ez a kérdésfeltevés. Örülnék, hogyha megszűnhetne a Nőjogi Bizottság, mert, mert nem kéne már női meg férfi jogokról beszélni. Nem gondolják-e tehát, befejezésképpen ez lenne a kérdésem, hogy jó, szükség van erre a jogra, új jogszabályra, de nem gondolják-e, hogy a nagyon fejlett skandináv és hát eléggé kevéssé fejlett déleurópai jogalkotás tükrében, lehet, hogy tévedek, a jogszabályalkotás mellett egy valódi oktatási, kulturális politikát is folytatni minden ember egyenlő jogérvényesítése érdekében. Mindegy, hogy most ez barátnő, feleség, anya, tehát, hogy egy, akkor lehet majd jobb jogot is alkotni, hogyha van egy olyan ö, ö, közzege a dolognak, amit nem csak öltönyös férfiak, vagy kosztümös nők alkotnak meg, hanem általában emberek emberek számára. Nemrégiben olvastam néhány cikket, amelyek arra szóltak, hogy Fontos a jog, de ha a jogot nem egészíti ki egy oktatási kulturális politika, akkor ez az új joganyag is a levegőben fog lógni, és azt hiszem, bár nem mondták ki, de a jó szándékok ellenére minden három előadásból számomra ez szűrődött le, hogy a jogalkotás tagállami vagy európai parlamenti szinten levegőben fog lógni, itt mi, itt Európában, az Európai Parlamentben egyetértünk önökkel. Itt nem lesz vita. De az a gondolat, hogy megszüntethető lenne a Nőjogi Bizottság általában és nemzeti szinten, mert hogy csak emberekről alkotunk jogot, az hiszem még nagyon nagy ellenállásba ütközne. Köszönjük szépen, Márten úr. Most a szakértőnket kérdezem, hogy válaszoljanak, vagy kérem, hogy válaszoljanak. Köszönöm, de összesen 10 percünk van erre, akkor 3 perc egy emberre, ugye? Jó. Igen. Igaza van, amikor azt mondja, hogy strukturális problémával állunk szemben ennek csak egy-két aspektusát vizsgáltuk most az előadásainkban. A work-life balance volt ugye ez az aspektus, leginkább a nők részvétele a munkaerőpiacon, de az is elhangzott talán, hogy, hogy a férfiak számára is szükség van ösztönzőkre, de igen, egyetértek, ez nem elég. Itt alapvető kulturális probléma van. A európai kultúra még mindig nagyon maszkulin, máskor, máshol a világban, meg aztán pláne. És ennek igaza van, hogy egy alapvetően férfi uralmú világban itt nem csak ágazati aspektusokat kéne megfontolni, hanem szélesebb körű tudattágításra lenne szükség. Mi most egy bizonyos szemüvegen keresztül nézzük a problémákat, de az is fontos lenne néha valóban, hogy egy egyes politikai jogalkotási javaslat hogyan hat egyes csoportokra. Itt az az aspektus, hogy fizetett lenne némelyik ilyen típusú szabadság. Ez már önmagában egy forradalmi gondolat. Már ez a apróság is nagy ellenállásba ütközik, szexizmusba ütközik a hétköznapi megfontolások során. De vannak jó kezdeményezések, például a francia szexizmus elleni mozgalom Uh, structural uh, views of how we see women, how we see uh, men. És uh, az, hogy hogyan látjuk a férfi társadalmi szerepét, az is persze ide tartozik, de hát a három percemben nem fog beleférni. Igen, szélesebb körű, strukturális minta alapú megközelítésre lenne szükség, a hatalmi viszonyok nők és férfiak között mind-mind ide tartozna. Az oktatás is persze. De hát, igen, ez is csak egy aspektus. Mindenhol lehet előrelépni, de ez még mind kevés. És persze nagyon sok az idős ember, akikkel már oktatással nem tudunk hatni Európában. Szentila. Egyetértettem sok felvetett gondolattal aspektussal. amikor ugye a skandináv országok előrehaladottságáról volt szó, az országok közötti különbséget work-life balance tekintetben úgy is meg lehet fogalmazni, hogy hol tart gazdaságilag egy ország, milyen gazdasági struktúrái vannak, Először gazdasági strukturális változásokra is szükség van ilyen szabályok bevezethetőségéhez. Meg hát ugye az egész története a svéd munkaerő képzésének, a rugalmasság már régóta renden van. Kialakultak a gyakorlatok. És ezek a gyakorlatok, ha ugyanilyen formában máshol vezetnék be őket, más hatást váltanának ki, és más hatással uh, bírnának a különböző munkavállalói csoportokra, magas vezetői posztokon dolgozókra teljesen másképp hatnak, mint a, a hierarchia alján dolgozókra. És akik alacsonyabb szociális státuszúak, például a munka idő csökkentése, vagy aszociális munkaórák megszüntetése teljesen mást jelent, mint egy jó módú ember esetében. Tehát bele kéne nézni itt ezekbe a részletekbe is, hogy az egyes munkavállalói csoportokra hogyan hat egy ilyen rendelkezés, milyen körülmények között élnek a skála alján és tetején levők. Óriásiak a különbségek, és nem lehet általánosítani. Sőt, ezek a különbségek még lehet, hogy a férfiak és nők közötti különbségeknél is súlyosabbak és nagyobbak, a szegények és a gazdagok közöttiek ugyanis. Köszönöm. Harmadik válaszadónk. Egyetértek és ezt le is írtam sok helyütt, elmondtam sok helyütt, hogy igen, holisztikus megközelítésre van szükség. Ez egy nagyon átfogó társadalmi probléma, nem lehet ágazatilag kezelni, vagy ha ágazatilag kezeljük, akkor össze kell kötni ezeket az ágazati megközelítéseket, de gyakran, ha összekötjük őket, akkor ellentmondásra jutunk. work-life balance ügyben, és hát ez volt a mai témánk, azonban talán nem ez a <coughs> probléma. Meglehetősen korlátozott az, amit egy jogalkotó itt elérhet, mert ennek a témának, problémának nagy része a magán ágazatba tartozik, illetve a privát szférába tartozik. A jogalkotó annyit tehet, hogy olyan társadalmakban is, mert ugye ne felejtsük, hogy korán sem minden európai társadalomban ismertek vagy elterjedtek ezek az elvek, vagy nem is akarják ugyanezeket a mintákat érvényesíteni. Tehát ezt erre a sokféleségre az európai jogalkotónak tekintettel kell lennie, és ezért olyasmit kell javasolnia, amely olyan szolgáltatásokat generál, amely minden európai társadalomban sokféle embercsoportnak újabb lehetőségeket nyit meg. Hogy új típusú egyensúlyokat alakíthassanak ki a munka és család élet között, és autonómabbá teszi, teszi őket, akárhol is éljenek. De amíg ezek a különbségek fennállnak, még optimizmusom ellenére sem látom, hogy ezek mindenhol egyforma hatást fognak elérni, amíg ez pedig így lesz, szükség lesz nőjogi bizottságokra, és ha olyan szinten sikerül ezeket megvalósítani, ahogy valószínűleg nem lehet, akkor tényleg ki okafogyottá válhat egy nőjogi bizottság. Csak egy rövid megjegyzés, hogy reagáljak. a történelem azt, azt a férfiak írták. I think it's for us, for all. Tehát számunkra fontos, hogy mostantól kezdve a nők is szerepet játszanak ebben. Thank you very much for, uh, to all speakers. And... Köszönjük a szakértőknek, és köszönjük a C uh, szakpolitikai osztálynak, hogy megszervezték ezt a workshopot. Dear colleagues, in five minutes, uh, minutes we will have to vote. Öt perc múlva lesz a szavazás, kedves kollégák. Dear colleagues, are you ready to vote? Készen állnak a szavazásra, kedves kollégák, remélem itt vannak a szavazókártyák. And uh, item 5 on the agenda. Ötös napi rendi pont uh, a végrehajtás az európai uh, fogyatékossági stratégiának. Uh, raportőrök, raportőre Rosa Esteras Ferakut volt. Komp- egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. lehet-e blogban szavazni a 24-től 28-ig terjedő módosítókról? Igen. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. 79-es módosító szóbeli kiegészítéssel, szóbeli módosítóval, ez ellen nem volt el, nincs ellenvetés, ugye? Akkor mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 29-es módosító, harminc egyes módosító javítja az elnök, mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg, ellenőrző szavazás következik, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. It's adopted. Elfogadtuk. Következik 66-os módosító mellette, ellene tartózkodók Elfogadtuk. Egyes módosító. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Amendment 33. 33-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 35-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Lehet blogban szavazni a 36, nem, nem lehet, 36-os mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, ellenőrző szavazást, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom. It's adopted. Elfogadtuk. 37-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 40-es módosító két részben, első rész mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 42-es módosító két rész első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. 44-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 48-as módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 52-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 33-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 54-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 58 mellette, eh, két részben, bocsánat, mellette első rész ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 59-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 62-es mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Zárom a szavazást elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 67-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Lehet szavazni a 68-tól 74-ig, nem? 68 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 71 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 72-es mellette ellene tartózkodók, ezt nézzük meg, megnyitom a szavazást, lezárom. Ezt leszavaztuk, elutasítottuk. Hm? Ah, you want to check 71? 71-est is ellenőrizni akarják? 71-es. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Zárom a szavazást. It's adopted. Ezt elfogadtuk. Ugye most a 73-as jön mellette. E, Mellette, 73-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Adopted. Adopted. Fogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 75-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 76-os mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, a 76-os módosítót megnyitom. Szavazás. Closed. Lezárom. Ezt leszavaztuk. Mindig ugyanez a megoszlás. 77-es módosító mellette ellene tartózkodók. Kedves kollégák, ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Rejected. Ezt is elutasítottuk. 78-as módosító két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Second part, the vote is open. Második részről szavazunk, lezárom. Ezt is elutasítottuk. 80-as módosító mellette, ellene tartózkodó elfogadtuk, már 82-es mellette, ellene tartózkodók Kérem ellenőrizzük. 82-es módosítót lezárom. Elfogadtuk. 83-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most jönnek, blogban fogunk szavazni az 1-től 5-ig terjedő módosítókról, jó, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük, 8-as módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 9-es módosító mellette ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom és lezárom a szavazást elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük ezt is, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12-es szóbeli módosítóval van ellenvetés? Mellette? Tessék. Excuse me, uh, it has, I will speak in English because... Angolul fogom mondani, mert uh, nagyon későn küldtük ki a módosítót, illetve Kostadinka asszony, uh, Kostadinka Kuneva asszony nagyon későn küldte ki a módosítót. A különösen a nők és lányok a fogyatékkal élők között igazándiból egyszerűen jól hangzik, koherensebbé teszi a szöveget, nem változtat semmin. Most mikrofon nélkül szavaztat az elnök. Tehát a szóbeli módosítóval együtt szavazunk, jó? 12-es módosítóról van szó. with oral amendment. And now I ask in favor. És akkor most kérdezem mellette, ellene, tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosító, megint csak van szóbeli módosító, hogyha nincs ellenvetés, megkérdezem, tehát, hogy akkor ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 17-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-es módosító mellette, ezt szóbelivel szavazzuk persze, tehát 18-as módosító szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodók e, elfogadtuk, 19-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as módosító mellette ellene tartózkodók, ezt most ellenőriznünk kell, a 20-as módosító, tehát megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, ezt elutasítottuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, és akkor Köszönjük a raportőrnek is. A következő ülésünkre szeptember 25-én kerül sor. Kérem, ne felejtsék el, e, délután 25-én, most pedig 5 órakor elkezdődik a koordinátorok ülése. Köszönöm mindenki másnak, e, szép estét kívánok!